ismételten. Forwardon asszony is szeretne egy kérdést föltenni. Nem kell válaszolnia, mielőtt a kérdés elhangzik. Parancsoljon, asszonyom. I'd just like to remind you that Csak emlékeztetni szeretném azt, hogy 2016-ban a szlogen az volt, hogy vegyék vissza az irányítás lehetőségét, és ezt a parlament is így akarja. Az én hazámban az emberek szuverén jogokkal rendelkeznek, itt nem igazán ebben a parlamentben. Nálunk az emberek hozzák a törvényeket, azt szeretném, ha az emberek döntenének. 2016-ban a Brexit párt nagyon új volt még. For one and a half minutes, Madam Gior. Másfél percben Győri Enikő következik, parancsolja.

Köszönöm szépen, Fritzon asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elmúlt héten az Európai Tanács elfogadott, megállapodott nagy-Britanniával, és nyilatkozatot is kiadtak. Európai részről tehát elmondhatjuk, hogy mindent elkövettünk a no deal elkerülésére. Szeretnék köszönetet mondani az EU főtárgyalójának, Bárnyi úrnak az elvégzett kiváló munkáért sikerült megőrizni a egységet, és ez fontos célja volt az Európai Parlamentnek is. A labda most a brit térfélen pattog, hogyha most Nagy-Britannia ki akar lépni, akkor ez engem szomorúvá tesz, de természetesen akceptálom, elfogadom a brit nép akaratát. Amiről most szó van az az, hogy harcolnak egyesek egy új népszavazásért, erre reagálva Johnson úr is a nép döntésére hivatkozik. Remélem, hogy a parlament megtalálja az ebből kivezető utat. Polit asszony egy percben. Köszönöm szépen európai barátainknak a türelmet a Brexit ügyében, de ne engedjük félrevezetni magunkat. Ez egy időzített bomba, amit ketyeg. Itt az Európai Parlamentnek foglalkozni kell a témával, és ö, ö, a, egy már hosszabb ideje foglalkozunk a no deal kérdésével. Egy csomó kérdést meg kell oldani, és ez elhúzódhat még. Az adózás, a munkavállalók jogait tekintve, a polgárok jogait tekintve mindenképpen egy egyenlő esélyeket kell biztosítani ezt a politikai deklarációs tartalmazza. Az EU a szabadkereskedelmi megállapodást nem tud kötni egy ilyen kérdésben, hogyha túl nagy a véleményeltérés. Nem lehet egy, egy év alatt kitárgyalni egy ilyen megállapodást. Ez a tévedés, és a brit miniszterelnök nem hajlandó elismerni, ami történik, és most egy általános választásban bízik. Ne engedjük, hogy a fiatal emberek a többi európai sorsát ilyen rövid távon döntsük el. Tusk elnök úr elmondta, hogy kapott egy levelet a bővítésről, a hosszabbításról, de ebbe belemehetünk, de mindenképpen a nép döntését, szavazását kell megvárnunk. Most pedig Philips asszony következik. Köszönöm szépen! Szombaton én is felvonultam Londonban a népszavazás érdekében. Mert meggyőződés, hogy ez a rohadt díl, amit megkötöttek, árt az országunknak, ez a munkavállalók jogai gyengíti, tönkreteszi a környezetvédelmi szabályainkat, és alássa az emberek lehetőségeit, mert Igenis, nemzedékek óta szenvednek sokan az ilyen kormányzástól. Ez érinti egész Nagy-Britanniát, de nem egyenlően. A nőket érinti majd a leginkább a szenvedés. Őnekik kell a legrosszabb következményekkel számolniuk. Tehát ugye akiknek most kevés van, azoknak még kevesebb lesz, éppen ezért a népnek döntenie kell. Meg kell hoznia egy végső döntést a népnek és utasítsák el, maradni kell. Nincs, 2016-ban nem halt meg a demokrácia, természetesen ez egy veszélyes megállapodás, amit megkötöttek. Úgy gondolom, hogy világosan itt Strasbourgban is ki kell állnunk a munkavállalókért, a környezetért, mert ezeket a területeket érinti a legrosszabbul, hogyha nem kilép. Én amellett vagyok, hogy Nagy-Britannia az EU-ban maradjon. Köszönöm. Úgy gondolom, két kék kártya is van. Well, we won't have four blue cards, that's for sure. Hm. További nem lesz szerintem, de most kettőt még elfogadunk. Elfogadja? Képviselőtársam, nem kell öndönt abban, hogy elfogad egy két kártyás kérdést. Igen. Happy Bull. Köszönöm szépen, Philips asszony. hogy a standardek csökkentéséről beszél, lejjebb visszük a szabványokat, a normákat, hogyha kilépünk. Nem lehetne, hogy egy kicsit ö, ö, jobban ragaszkodjunk a nagyszerű brit értékekhez, amiket képviseltünk az egész világon, az emberiség érdekében, és ö, mi a kontinens békéjéről is mi gondoskodtunk, ahol most vagyunk. Kaphatunk választ erre? Elnök asszony, nem értem, hogy azok az emberek, akik ott ülnek, miért félnek annyira a demokráciától, hogy ezt visszadjuk a döntésjogát a népnek. Ne, ugyanis nem csak az önök jövőjéről van szó, hanem egy egész kontinens jövőjéről. Köszönöm. Mr. úr, a következő kérdés. Kettő, kettőről beszéltem. Meg kell, fel kell tenni a kérdést. Elnézést kérek, Formen úr, de láthatóan ne, nem, te, nem teheti fel a kérdést. Én elfogadtam, de Megkérdeztem a képviselőtársat, hogy válaszolni kíván, de ő azt mondta, hogy nem. Tovább lépünk a következő szónokra. Úgy látom, Campenózi úrról van szó. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Valaki azt mondta, hogy már ez olyan vita, amit látunk, Ez igaz, mert már gyakorlatilag végre aktualizálhatjuk két éves vita után, Kinek a hibája ez? Valaki, akit Brüsszelben úgy gondolta, hogy vajon ebből az őrült Európából tényleg ki akarnak lépni a britek? Nos, végül van egy megállapodás, meglátjuk, hogy kielégítő-e, meglátjuk, hogy mit hoz majd. De ez az Európai Unió amely tekintettel arra, ami a világ többi részén történik. Nos, ha nem sikerül eljárnia, így nem protagonista. Ami a nemzetközi válságokat illeti, csak a saját érdekeit szem előtt tartva próbálja támogatni. Ott van például a skót kérdés, a katalán kérdés. Ezek olyan példák, mint például majdnem a Brexit, Eh, az elmúlt években és a következő években is foglalkozni fogunk ezekkel. Köszönöm. Egy percben Lundgren asszony következik, parancsoljon. Úr, bocsánat. Nos, a helyzet Törökországban egyszerűen elfogadhatatlan. Az ország egyre inkább autoritér, nem demokrata. Az EU-nak mindenféle gazdasági támogatást meg kell szakítania. És bármilyen hivatalos megállapodás, amely egy lehetséges jövőbeli tagságot tartalmaz, leállítandó. Ennek egyértelműnek kell lennie. Törökország diszkvalifikálta magát a jövőbeli együttműködés vonatkozásában. Ami a költségvetést illeti, az Egyesült Királyság kilépését követően nyilván a költségvetés kisebb lesz. Miért gondolja azt ez a ház, hogy Svédország például az én hazám tizen, további 15 milliárd ö, svéd koronát ö, fog fizetni. Mindig is mi voltunk az egyik legtöbbet befizetők, ez most már elég. Ehelyett arról kellene vitát folytatni, hogy ö, hogyan tudjuk visszakapni visz, hogyan tudunk visszakerülni oda, ahonnan indultunk, hogy mi volt az EU a kezdetek kezdetén, a béke és a kereskedelem támogatója. Köszönöm. Köszönöm. Kárti képviselő következik. Nos, Írország határa már nagyon kemény. Frusztrált a gazdaság és a társadalmi fejledések miatt, és túl sok pénzt fizettünk már ezért, ami a nagypénteki megállapodást illeti. Össze kell fogni, hogy az intézményeken belül megpróbáljuk a károkat enyhíteni. Ezért a Brexit olyan veszélyes fejlemény, kockáztatja a folyamatot és az írószági gazdaságot. A múlt héten született megállapodás is új problémákat fog létrehozni az írországi határokon. Azért támogatjuk, mert jobb, mint a, még mindig ez a legjobb megállapodás. De nem lehet vétó, nem lehet lehetőség egyetlen egy párt számára sem, semmilyen ö, ö, közösség, semmilyen gazdaság számára, Nos, ez a vétó, hogy egyetértést jelentene, ez nevetséges, és ez veszélyezteti a nagypénteki megállapodást. A legjobb módja annak, hogy védjük endektől a károktól hazánkat, az Egyesült Írország. Ez nagyon fontos demokratikus megoldás lenne. Remélem, hogy segít ebben ez a tisztelt ház. Köszönöm szépen. Nikolau Alavános úr, következik egy percben parancsoljon είναι επικίνδυνες για τους λαούς οι αποφάσεις τους. Köszönöm szépen. A tanács veszélyes döntéseket hozott és ellentmondásosakat az Európai Unió szempontjából. Ugye Oroszországra is kell gondolnunk, illetve Amerikára, ők a versenytársaink, és ők mindig arra törekednek, hogy a saját akaratokat vigyék át a közel-keleten. Úgy gondolom, hogy szankciókra van szükség éppen Észak Szíria miatt. Azt hiszem, ami ott történik, ez sok mindent mondott, mond arról, hogy mit tesz Törökország, és e, itt gondolnunk kell Ciprusra is. És mit mond Észak-Macedónia és Albánia eset? A francia burzsóázia időt akar nyerni, ezért megtesz mindent, és ő követeléseket támaszt az érintett országokkal szemben. Az új demokrácia kormánya veszélyes vona vizeken nevezés. Úgy gondolom, mindent el kell követni, hogy ebből kikerüljünk. González Ponzor, Jean-Claude, hogyha visszatekintünk, akkor láthatjuk, hogy legalább 15 válságot éltünk át az elmúlt néhány év alatt, 5 év alatt. A Brexit, az orosz invázió, az euróválság, a, a dízelválság, a klímaválság, a terrortámadások, populizmus, jogalkotási válság egyes EU tagállamokban, a intézményi válság az EU-n belül, például a csúcsjelöltek kapcsán aztán Kína, Egyesült Államok közötti kereskedelmi háború, a Brexit is. Biztos, hogy ez a legsúlyosabb döntés, amit a populisták hoztak, mert a legtöbben azok veszítik, legtöbbet azok veszítik ezzel, akik nem tudják, miről van szó. Szóval Spanyolországban megjelent a populizmus, Európát megpróbálják bontani, de Spanyolországot is megpróbálják bontani. Tehát nehéz öt évre tekintünk vissza Jean-Claude, de a 27 tagállam egységesebb és erősebb, mint valaha. Európa továbbra is a legjobb ötlete volt az emberiségnek történelme során. Jean-Claude, köszönöm szépen az elnökségedet, eh, Michel, Johannes és mások is, nehéz körülmények között dolgoztunk, de azt gondolom, hogy jó példát láttunk arra, mit jelent valójában az európai elkötelezettség, az így végzett munka. Jean-Claude, valóban neked sikerült eh, elérni azt, hogy egy eh, spanyol, mint én, politikai szempontból néha luxemburginak érzi magát. Corbett úr. Kérem, csöndesebben. Úgy gondolom, hogy a szónokokat nem tisztelik kellő módon. Corbett úr, másfél percben. És kérem, hallgassák végig a hozzászólót. Köszönöm, jó ötlet. A brit kormány eh, igyekszik átverni három nap alatt ezt a dílt a parlamenten. Egy 110 oldalas eh, javaslat, amit még nem mutattak be, hatásvizsgálat nélkül, mert ilyet még nem láttunk mindeddig. Egyszerűen nem tudjuk, hogy ez a díl működőképes-e, hogy az új szabályok működőképesek-e. Nyilván lesznek módosítások, bármennyi is rövid idő marad, és vannak, akik egy soft Brexitet, egy puhább Brexitet szeretnének, mert amit most látunk, az egy hard Brexit, egy kemény Brexit. Távolabb visz bennünket eh, az egységes piactól, a Vámuniótól, és ez ártani fog az európai gazdaságnak és a brit gazdaságnak. Rossz ez a deal Európának és az Egyesült Királyságnak egyaránt, de lesznek olyan módosító javaslatok is, hogy bármiféle Brexit, bármiféle Brexit deal újabb döntést igényel a néptől, és ez jogos így, mert a Brexit egészen más, mint amit ígértek valamikor annak idején, három és fél évvel ezelőtt a kampányban résztvevők. Igenis, az akkori szavazók is mondhatják, hogy nem, én nem ezt akartam, nem ezt szavaztam meg, én újra hozzá akarok szólni a sorsomhoz ez a brit közvélemény, a brit nyilvánosság, ami megjelent elmúlt szombaton, és amit a legtöbb közvéleménykutató is állít, a brit közvélemény meg akarja kapni a jogot arra, hogy újraértékelje ezt az egykori döntését. Köszönöm. Uh, Mr. Corbett, there are... Corbett úr, két kék kártya van, egyet tudok elfogadni. Arról tájékoztattak, hogy 20 jelentkeztek a spontán hozzászólások körében. Elfogad egy kérdés Dogni úrtól? Dobni úr. Köszönöm. Fel szeretném tenni a kérdést Korbett úrnak. Hogyan gondolkodik, vagy mit mondanak az 5 millió Labour szavazónak, akik amellett szavaztak 60%-ban, hogy elhagyják az Európai Uniót. Hogy mi, hogy magyarázza -e ezt meg, Nick, hogy most egy újabb referendumot akar? Ez egy szégyen az ön pártjára nézve. A legtöbb léber szavazó, munkáspárti szavazó akkor így döntött. Egyébként a legtöbben a maradás mellett döntöttek, de voltak, akik ki akartak lépni nyilvánvalóan, de nem látták, hogy ez egy jobboldali neoliberális projekt, amit a konzervatív párt felvált, és ez igenis a munkavállalók jogait, a gazdaságot sérti, majd munkahelyekbe fog ez kerülni nekünk, és igazából nem fog virágozni ezek után semmi. Éppen ezért a Labour párt döntése most az, hogy a közvéleményt kell újra, a nyilvánosságot, a népet kell újra megkérdezni. Köszönöm szépen. Kelleker úr, egy perc. Mondtam az elején, hogy én elfogadom azt a tényt, hogy az Egyesült Királyság ki akar lépni, de fontos, hogy azok, akik támogatják, hogy kilépjenek, azok elismerik, hogy ezzel, ha nem megállapodás nélkül történik, annak negatív hatásai lesznek a békefolyamatra és Írországra. Az, hogy ezt a kérdést nem beszélték meg a népszavazás során, baj volt, mert most a kilépési megállapodás kulcskérdésévé válik az, az Európai Unió és a, a Brit Kira- az Egyesült Királyság tárgyalásában. De nem az Egyesült Királyság az, amely kilép az EU-ból, hanem az EU parlament gátolja ezt most meg egy olyan folyamatban, aminek az eredménye bármi is lesz, a kilépési, egy olyan kilépési megállapodáshoz kell, hogy közel álljon, amely azt biztosítja, hogy Írországra nem lesz romboló hatása. Úgyhogy biztosítanunk kell azt, hogy megfelelő bölcsességgel az alsóház a következtetéseit, és itt az Európai Parlament is levonja. Hadd mondjam, nem lehet az európai állampolgárok jogának a csökkentése Észak-Írországban. Az emberek Észak-Írországba költöztek az Európai Unióból, és gyalázat lenne, hogyha deportálni kellene ezeket az állampolgárokat. Egy percre Reintke asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az Egyesült Királyságban most mesét mondanak, és sokan nem igazán segítenek ezen. Ez a mese az az, hogy az, egy, hogy az Egyesült Államok meg akar tőlünk szabadulni. Egy, legyen világos, a parlament a brit állampolgárok parlamentje. Az EU nem unt bele a Angliába, a britekbe, és az EU nem fárad bele abba, hogy konstruktív, észszerű tárgyalások legyenek. A projekt több oldalúságra épül, úgyhogy tárgyaljunk és legyen közös megoldás. Amibe viszont belefáradtunk az az, hogy a miniszterelnökök olyan ígéreteket tesznek, amit nem teljesítenek, amik félrevezető nyelvezettel különösen élnek, különösen akkor, amikor nekik jó, illetve nem értik, hogyha nem sikerül a megállapodást átvenni az alsóházon, akkor vissza kell térniük a néphez azért, hogy a brit nép dönthessen végül is erről a kérdésről. Köszönöm. Madison úr, egy percben. Köszönöm szépen. Először is gratulálok eh, de ez az utolsó ülése, hiszen jövőre már nem lesz itt. Juncker úrral nem sok mindennel érek, értek egyet, de azt mondta, hogy nincs érve mellett, hogy még hal, ha, halasztás legyen, úgyhogy legyen Brexit. Kedves kollégákonam balról, akik azt mondják, hogy demokrácia, meg félünk az új népszavazástól, nos, ez Egyesült Királyságban több millió szavazó van, a, a, aki nem elégedett azzal, hogy önök itt vannak az EP-ben. Mi legyen? Legyen új EP választás? Mert nem elégedettek az eredménnyel? Persze, hogy nem. Öt évet várni kell az új népszavazásra. Tíz év múlva vagy húsz év múlva új népszavazást szervezhetnek az Európai Unió csatlakozására. De biztos vagyok abban, hogy akkor nem lesz igen szavazat, mert a konzervatív, a jobb konzervatív a következő választásokat amúgy is megnyerik, mert a Brexitet végigvitték. Köszönöm. Egy percben, Hánan úr. Thank you, Köszönöm. Tisztelt elnök asszony. Nos, ami a legszomorúbb, az nem az, hogy a képviselők nem tisztességesek, hanem az, hogy az intelligenciánkat hogyan jellemeztük. Ne a Brexitről, csak, vagy az 50-es cikkről beszéljünk, de mindig is eltakarták a valós okokat. Például a múlt héten Boriszt okolták, vagy nem. Szavazást akarnak, de ugyanakkor ellene szavaznak hogyha valamit orvosolni akarnak, akkor valamit tenni kell. Úgy tűnik elhiszik a saját propagandájukat az a kapcsolatban, hogy minden szavazó egyszerűen ostoba, és minden egyes alkalommal rosszul számítottak. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ami a konzervatív pártot illeti, minden közvéleménykutatás számít. Az egyetlen lehetőség, ami rendelkezéssel, vagy elfogadjuk ezt a megállapodást, és jó szomszédok leszünk, vagy győznek a konzervatívok a következő szavazás során, mégpedig keményebb feltételekkel. Ez a két lehetőség van. Elnök, Smith úr kérdezni szeretne, elfogadja, Hennen úr? El, igen, tessék. Köszönöm. Hálás vagyok Hennen úrnak, hogy elfogadja a kritikát a tisztességtelen politikusok vonatkozásában de gyakorlatilag azt mondta, hogy többször is, hogy senki nem akarja elhagyni a közös piacot. És aztán miről van szó, hogy nem lesz ugyanaz az EU állampolgárok jogaival? Kérem, hogy ezért kérjen elnézést. Egyszerűen nem erről van szó, nem mondtam én a kampány során állandóan 2015-ben, mielőtt a kampány beindult, egy interjúban egyértelműen fogalmaztam, és mindig is ezt mondtam, hogy szerintünk a legjobb lenne a, svi- a svájci jellegű eredmény. Én mindig is ezt mondtam, én nem változtattam az álláspontom. Nem tudom, hogy ön, aki az egész karrierjét arra alapozta, hogy az Egyesült Királyság egyik részének függetlenségére alapozta, mikor az egész Egyesült Királyság függetlenségre szavazott amit én képviseltem. Elnök, köszönöm. A következő hozzászóló következik. Tudom, hogy van még egy kék kártya, egy, illetve több is, egyet el tudok fogadni, de aztán utána le kell zárnom, mert jön a spontán felkészül, felszólások köre. Feridzsúr. Nos, Michel Barnier, Boris Johnsonnal aláír egy új megállapodást, a hosszas tárgyalásokat, ami további három év agonizáló tárgyalásokat garantál, és egyszerűen, őszintén szólva, megtagadja az Egyesült Királyságnak azt a státuszát, hogy gyarmata legyen az EU-nak. És miért csinálja, miért csinálja ezt Boris Johnson? Mert egy hosszabbítást akar, illetve nem akar, mert azt tudja, hogy a konzervatív pártnak rossz képet fest. Úgyhogy azt akarja, hogy mielőtt még felébredünk, megye, legyen meg ez a megállapodás. De ugyanarról van szó mindig is, hogy a torik, ról szól a történet, nem az országról, hogy szövetséget kössünk azokkal a politikai spektrumban, akik a következő választásokat meg akarják nyerni. Az egyetlen dolog, ahogy innen el tudunk menni, innen a tiszta Brexit. Szeretnék köszönetet mondani Juncker úrnak, ez az utolsó hozzászólás, amit 20 év során, de valahogy az az érzésem, elnézést, elnézést, elnézést, nagyon szeretnénk, én is, meg ők is, de attól tartok, novemberben visszajövünk. I'm really sorry, but we... Elnök, elnézést kérünk, de nem hallottuk, mit mondott Farage úr a végén, mert mindenki örült. Taján úr következik másfél percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Kedves Donald, kedves Jean Gold, egyetértek azzal, amit hallottunk tőletek, azonban ami az eredményt illeti a tanácson belül, ami a Balkán illeti, Törökország, Kína, Oroszország, Szaudarábia, energiát, forrást fektetnek a Balkánba. Mi pedig visszalépünk és nem te segítjük a stabilitását annak a régiónak, amely pedig nagyon fontos az egész Európai Unió stabilitása szempontjából. Nem pozitív, hanem negatív üzeneteket közvetítünk. Ez egyáltalán nem jó, mert ez nem azt jelenti, hogy Európa progresszív, szövetséges. És mi nem vagyunk bátrak ott, ahol kellene, hogy egyértelműen azt mondjuk a, török, a török, a Törökországnak, amely Szíria egy részét ö, el ö, foglalta, és azt mondja, hogy nincsenek itt terroristák, csak a kurdokat sújtja mindez, egyáltalán nem megfelelő. Ott van a keresztény kisebbség Szíriában például. De további hibákat követünk el, mert egoizmusból Európa nem képes fellépni, ahogy kellene. Nem voltunk elég bátrak, hogy Törökországnak egyértelműen ezt mondjuk, vagy a vto ban például az acélkérdésben kérdésben fellépjünk, hiszen nem tisztességes konkurenciát jelentenek Európának. Nem szabad a nemzeti nosztalgiákra alapozni, hogyha előre akarunk lépni. És ami Európa jövőjéről szóló konferenciát illeti, egyetlen egy reformról van szó, vissza kell térni a politikához, mert ha nem tesszük ezt, akkor ennek nagy következménye lesz az elkövetkezendő évszázadra. Köszönöm szépen. Egy percben már asszony. Köszönöm szépen. Néhány szót szólnék először Juncker úr irányába az ön hivatali ideje alatt a diverzitást, a sokszínűséget nagyra becsülte. Ez egy fontos elv, hogyha megnézzük a tanácsi következtetéseket a több éves pénzügyi keretről, akkor különböző véleményeket fedezhetünk fel a 27 tagállam kapcsán azzal kapcsolatban, amit a finnek javasoltak, és a tagállamok nem értenek egyet az elnökséggel pillanatnyilag, és a következtetések igazából szembe mennek az Európai Parlament véleményevel is. Úgy gondolom, hogy nem veszik figyelembe, nem veszik tudomásul von der Leyen asszony politikai kötelezettségvállalásait sem. Úgy gondolom, hogy itt más eredmény született, mint tehát itt valójában a tagállami vezetők korábban hangoztattak. Úgy gondolom, hogy egy szolíd, hatékony költségvetésre van szükség, és ezt e, el kell érnünk 2020-ban nem szabad elfogadnunk, hogy az időszorításába kerüljünk, hiszen ez negatív hatással lenne. Tárgyalhatunk jövő év novemberig is. Egy percben. Keller, Keller asszony. Elnök urak, biztos úr, kedves Donát Tusk úr, elnök úr, sikerült megállapodniák. Jean-Claude Juncker elnök úr, akit üdvözlök, tiszteletve tartva az európai normákat, illetve azt a szuverén döntést, amelyet a brit nép hozott. És itt Nigel Farage úr viselkedését szeretném elítélni 20 éves harca Európa ellen, pedig Európa táplálta ez alatt a 20 év alatt. Ma az a fontos, hogy mi lesz a jövőbeli kapcsolat. És szeretném üdvözölni Michel Barnier munkáját. A kohézőért tett eredményeket a 27 között, hogy megmaradjon az a vízió, amely Európa jövőjére vonatkozik. Talán szükség van egy új kapcsolatra, de én azt mondanám, hogy csak akkor fogadhatjuk el, hogyha van egy új donság benne, van oka ennek. Mindenesetre üdvözlöm azt, hogy garantálni kívánják az európai jövőt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Scott Cato asszony egy percben. Köszönöm. Johnson elnök úr a Westminster Hát, rá akarja venni, hogy fogadják el a dílt, amiben megállapodott. Úgy gondolom megfelelően kell reagálnunk itt a parlamentben. Az EU és az Egyesült Királyság érdekeit kell szem előtt tartani. Mióta a Brexitet elfogadták, azóta támadják is az egységes európai eredményeket, de nekünk meg kell védenünk az európai sztenderdeket. Üdvözöltük Barnier ötletét, hogy egyenlő esélyekre van szükség, ami lehetővé teszi, hogy az Egyesült Királyság ne ással az egységes piacot is megvédjük, az adószói jogokat és a munkavállalói jogszabályokat is. Viszont a politikai nyilatkozatot adott ki Johnson, egyelőre csak eddig jutott, ami jogilag nem kötelező. Gyakorlatilag Szingapur, a Temze menti Szingapurt akar csinálni Nagy-Britanniából, ez egy komoly veszélyt jelent az egységes piacra nézve. Az Európai Parlament elfogadta azt, hogy, ami, hogy mi nem tárgyalunk erről a megállapodásról, amíg Londonban nem fogadták el, mert nem hozhatunk kockázatos döntéseket. Meggyőződésem, hogy az európai projektet meg kell védenünk, és az EU jelen jelenleg és jövőbeli polgárainak érdekeit kell szem előtt tartani. Egy percben Panza úr. Üdvözlöm Önt, elnök úr! A bizottsági konklúziók, amik a környezetet, az éghajlatot illeti, eh, még eléggé eh, kétségesek még mindig vannak problémák, ott van Piemonte, stb. nagyon sok terület, ahol nagyon sokan meghaltak, és lezártak utakat. Gyakorlatilag ez nem csak éghajlatváltozási kérdés, hanem a helyi vezetők hiányosságai, akik nem léptek föl, és egyáltalán nem vádolták őket azért, mert ezek a katasztrófák bekövetkeztek. Nagyon fontos a szolidaritási alap, hogy ezt a tanács és a bizottság is javasolta. Fel kellene ezeket használni az ilyen események esetén, amelyeket nem lehet előre látni, és nem szabad elfeledkeznünk a Brexit okozta károkat sem, a természeti katasztrófákat, amelyek sajnálatos módon a jövőben is várhatóak, és még gyakrabban. Köszönöm. One minute, Mr. Sincsics. Sincsics úr, egy percben. Hallám, Gospodine Juncker, gospodine Tusk. Köszönöm szépen, Juncker úr, Tusk úr. Nagy-Britannia kilépése miatt meglepő, hogy Észak-Macedónia és Albánia csatlakozási tárgyalásai is megbuktak. Nem tudom, hogy miért. A miniszterelnökünk azt ígérte, hogy ha Európában leszünk, akkor nem lesz többi probléma a korrupcióval, és nem így lett. Horvátország az egyik legkorruptabb európai ország, amit különböző jelentések is megerősítenek. És önök bíznának egy ilyen korrupt országban 10 ezer euróért bírósági határozatokat lehet vásárolni Horvátországokban, bármilyen állam intézményt ettől. Az államintézmények úgy működnek Horvátországban, hogy megkérdezik, hogy ha valaki lopott valahol, megkérdezik, hogy, lo, hogy betörő? Nem, nem vagyok betörő, akkor felmentik. És ez az a gyakorlat, ami évtizedeken keresztül megy. Persze magasabb normákat akartak bevezetni Horvátországban, de az ellenkezője történt. A horvát bíróságok határozatát például Dobrovka Sulca vagyonára vonatkozóan is elfogadták, és pont az ellenkezőjét értékel, mit akartak. Szokol úr kérdését elfogadja-e? Szincsics úr, önhöz beszélek. Kékártyás kérdést szeretne Szokol úr feltenni, önnek elfogadja? Thank you. Put your question, please. Akkor kérem, tegye fel a kérdést. Szincsics úr, ez nem az első alkalom, hogy hazudik, félrevezet ebben a házban. Úgyhogy a kérdésem az, hogy miért teszi ezt? Miért tesz minden dobro, miért nem tett meg minden a Schulzáért, hogy ne nevezzék ki? Pedig a jogi szakbizottság elfogadta őt. Saját országának okoz károkat. Mondja el, hogy miért próbálja Horvátországot károsítani. A hozzászólásaival kérem a választ. Szok Szakal úr, remélem, hogy tisztában van a horvát büntető törvénykönyvvel, amely a megvesztegetésről beszél, képviselők megvesztegetéséről. Nagyon sokat beszéltem Horvátországban is erről, Sújca asszony vagyonáról, és ön pedig azt mondja, hogy Európa bízott a horvát intézményekben. Valaki bíz, bízik egy, az egyik leg korruptabb intézményben gondolja, hogy véletlenül válaszolták be ezt a, a képviselőt, aki korábban bíró volt? Nem, mert korrumpálta a bíróságot. Köszönöm szépen. Tóbe úr a következő előadó egy pártal szemben. Macron is bevon, Macron is be avatkozik, próbálja átvenni a folyamatban a vezető szerepet, de nekünk erősnek kell vennünk, lennünk a hosszabbításnál is, és azt is meg kell néz, várjuk, hogy a brit parlament végre elfogadja-e ezt vagy sem. Ez mégiscsak egy olyan történet Európában, mégiscsak történelem Európában, és igenis nekünk kell ebben a vezető szerepet játszani, nem pedig az Egyesült Királyságra hagyni. Úgy gondolom a legjobb az lenne, ha a britek az Európai Unióban maradnának, de ha ki akarnak lépni, akkor legalább jó kapcsolatokat tartsunk fenn velük. Köszönöm szépen, ben, Beni Feljúr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. A tanácsi konklúziók arra mutatnak rá, hogy szükség van arra, hogy az egész Európa eszközökkel rendelkezzen, hogy kormányozza azokat az alakulásokat, amelyek meg a világon bekövetkeznek. Nagyon súlyos probléma az, hogy nem megfelelő források rendelkeznek ehhez rendelkezésre a többéves pénzügyi kereten belül. Ott van a saját források kérdése. Na most ezek nem teszik lehetővé, hogy a megfelelő saját programokat forrá, finanszírozzuk. Aztán ott van Erdogán katonai fellépése, a kurdok ö, helyzete, a Daesh. Európának ö, ö, gazdasági szankciókat kellett volna bevezetnie, és ö, gazdasági intézkedéseket, hogy ö, a török kormányt megbüntesse miatt. A parlamentnek kellett volna ereje legyen ahhoz, hogy erőteljesen lépjen fel, és az Európai Unió súlyát bevesse. Köszönöm. Kedves kollégák! nincsen további kék kártya, lezárom ezt, mert 22-en szeretnének spontán módon felszólalni, úgyhogy ezt a listát is lezárom. Nehéz mindenkinek lehetőséget biztosítani. Most Cserenzová asszony következik, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Amíg a Brexit a legfontosabb téma ma, én el szeretném mondani, hogy milyen sajnálatosnak tartom a tanácsi konklúziókat, ami a bővítést illeti. Észak-Macedónia és Albánia mindent megtett, amit kértünk tőlük. Nagyon fontos változtatásokat vezettek be, valós politikai ára volt ennek. Az az üzenet, amit ma közvetítünk, milyen? Azok, akik ellenzik a tárgyalásokat, egyértelművé kell tenniük, milyen további intézkedésre van szükség sőt, Észak-Macedóniát és Albániát pénzügyi és politikai intézkedések segítségével kellene e, erre rávenni. Nem hagyhatjuk ezeket az embereket bizonytalanságban ezekben az országokban, és ezeket az országokat sem. Európai országok, és ezért az a feladatunk, hogy beindítsuk a bővítési folyamatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy percben a képviselő következik. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Minden egyes új nemzetközi válság során konstatálnunk kell, hogy Európának nincsen elég súlya. Pedig mindenkinek egyhangon el kellett ítélnie a török megszállást Észak-Szíriában. De egyszerűen nem tudtunk semmit tenni ennek ellenére ami az exportot illeti Törökország fele készek vagyunk ezek leállítására. A 29-es cikket kellene felhasználni, hogy embargó legyen minden egyes katonai értékesítés vonatkozásában Törökországban. Ami a vámokat, az exportot illeti az európai piacok felé, Erdogánt térdre kellene kényszeríteni nem voltak gazdasági szankciók más területeken sem. A 19. században azt mondtuk, hogy az oszmán világ volt a beteg ennek az Európának. Ma azonban mi vagyunk azok, mert mazohisták vagyunk, több milliárd eurót költünk a migráns hullámra, amiket még mindig úgy minősítenek, ahogy minősítenek, majd a történelem minősít minket. Köszönöm. Dodds asszony következik egy percben, parancsoljon. Köszönöm szépen. Egy további tanácsülés, egy újabb díl, és még inkább letesszük a fegyvert Johnson előtt. A miniszterelnök október másodikán azt mondta, hogy az Egyesült Királyságnak ki kell lépnie az EU-ból, és most Észak-Írországban vámott vámszabályokat alkalmaznak az euról, és a szabályokat átvennék például a gyártásra, a szabványokra is, és tegnap, amikor megnéztük a tárgyalásokat, a Brexit titkárság elmondta, hogy Észak-Írországból érkező árukat vámeljárás alá vetik majd, és ez 65 fontba is kerülhet meg kell néznünk, hogy 70%-ban Észak-Írország Egyesült Királysággal kereskedik. Ez nagyon komoly akadályt jelent az észak-ír gazdaság előtt, és hogyha ha lét, lét, szétválasztjuk a saját belső piacától Észak-Írországot. Egy független kereskedelem politika azt jelenteném, mint elhangzott, hogy Észak-Írország gyakorlatilag kívülről figyel minden nemű új megállapodást. Ez egy szégyen. Amikor Boris Johnson azt szokta mondani, hogy miniszterelnök Nagy-Britanniában ilyet nem írhatna alá, most pedig megtettek. Köszönöm. Niedermayer úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most nem a Brexitről akarok beszélni, engedjék meg, kérem, az Európai Tanácsról szeretnék beszélni röviden. Az elején mindenképpen köszönetet mondok Tusk úrnak és Juncker úrnak, hogy milyen elkötelezetten léptek fel a tanácsülésen és korábban éveken keresztül, de ez önmagában nem elegendő. Van itt egy sürgető kérdés, hogy a tanács, az együttműködés helye, a kölcsönös tisztelet, a felelősségvállalás helyszíne, hogy közös megoldásokat találjunk a jövő érdekében han, hogy, vagy inkább arról van szó, hogy a hiúságok helyszíne ez az egyet nem értés, és eh, a döntéshozatalra való képtelenség. A legutóbbi tanácson inkább a másodikat láttam. Abban bízom, hogy ez a kivétel, mert különben pedig ö, eh, nehéz idők elé nézünk. Köszönöm szépen. Síder úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Brexit egyre inkább egy soha véget nem érő történet. A harmadik brit miniszterelnök foglalkozik időközben ezzel a témával, a helyzet pedig egyre rosszabbá vált. A Brexit bukás, el kell, hogy mondjam, a megosztott torik eredménye, a politikai egoizmus eredménye, amit Johnson képvisel, és egy egoista játék az emberek háta mögött, az emberek kárára. Mindenek előtt az Egyesült Királyság polgárait tekintve, hogyha Brexit akarunk, akkor tisztességes megállapodásra is szükség van. De akárhogy is sor kerül a Brexitre, az eredmény az lesz kevesebb a szociális jog, kevesebb a fogyasztóvédelem, kevesebb pénzt kap az egészségügy Nagy-Britanniában, ami összességében azt jelenti, hogy ez egy rossz ötlet volt. De elnök asszony, beszélnünk kell még az Egyesült Királyság bizottságról is. Nem akadályozhatjuk meg, hogy hibát kövessen el az ottani kormány, de mi nem kell, hogy hibát kövessünk el. Éppen ezért szerintem az Európai Parlament csak akkor dönthet a megállapodásról, hogyha a brit parlament összes kamarája elfogadott egy adott döntést, mi azután következünk. Köszönöm szépen. Kucsuk úr, egy percben. Изминалият Европейски Európai Szövet. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! A legutóbbi Európai Tanácsülés nagyon fontos volt. Erőfeszítéseket tettünk, tettek azért, hogy a, az észak-szír humanitárius válságot megszüntessék, erőfeszítéseket tettek azért, hogy a több éves pénzügyi tervet megállapítsák. A Brexit fontos téma volt az Egyesült Királyság, ki akar lépni az Európai Unióból, de Boris Johnson október 28-ára akarta ezt a, az időpontot, de nincsen igazából terve erre. E, nem tudott e, ekkor kilépni, kéri a halasztást, ezt meg kell e, adnunk neki. Az, muszáj megemlítenem, történelmi hibát követtünk el Észak-Macedónia és Albánia kapcsán. A tárgyalások elhalasztása, a, kez, a tárgyalások megkezdésének elhalasztása hiba. Stabilitást kell adni a régiónak, nem szabad Észak-Macedóniát, Albániát kihagynunk. Köszönöm szépen, Gáncsa asszony. We will move, I can't see, um... a, nem látom a kollégát, úgyhogy tovább megyünk. Krisztofor úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenképpen köszönetet szeretnék mondani először is az Európai Tanácsnak és a legfontosabb döntéseihez, amelyet a Törökország kiterjedt agressziója ellen hozott, Ciprus iránti szolidaritás kifejezése iránt szeretném elmondani, hogy megköszönöm Tusk elnök úrnak és Jean-Claude Juncker úrnak a bizottság részéről azt is, hogy lényegesen felemelték intézményeik munkáját, és az Európai Parlament fel tudott nőni ehhez a szinthez. Az elmúlt öt évben nagyon sajnálatos fejlemények voltak Ciprus köztársaságban, Ciprusi szigeten. Az expanzionista, agresszív török politikát le kell állítani, mielőtt még túl késő lenne. Hadd mondjam azoknak a barátaimnak, akik azt mondták, hogy Törökország továbbra nem élvezheti a Vámunió és a belső piac előnyeit. Akkor, amikor Szíriát lerohanja, akkor, amikor megszegik a, a a békemegállapodásokat, hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a gazdasági válság a gazdasági elő, megvonások fogják ráébreszteni Törökországot, hogy az Európai Uniót tiszteletben kell tartsa. Köszönöm szépen a következő Picula úr egy percben. Hvala. Prošlotjedni sastanak vijeća doista nije bio business as usual. Köszönöm. A múlt heti tanácsülést nem lehet általánosnak nevezni. Nagyon sok témát elfedett a Brexit. Ezt megerősíti az a tény, hogy a Szíriával kapcsolatos konklúziók, illetve a többéves pénzügyi keret csak ritkán merült fel, mint téma. Nos, ami az új megállapodást illeti a Brexit vonatkozásában, sajnálatos módon nem, kiegész, nem egészült ez ki azzal, hogy Észak-Macedóniával és Albániával kezdődjenek meg a csatlakozási tárgyalások. Mindezek aláássák szavahihetőségünket ezen mozgalmas politikai időkben óriásiak a geopolitikai kihívások. Itt ez azt jelenti, hogy nagyobb befolyásunk kellene, hogy legyen. Kétségtelen, hogy mi kell, hogy történjen a Brexit témájában, de ez londoni partnereinktől függ. A kormányok támogatása, akik a reformákat megszavazták, rajtunk ütnek. Ranger úr következik parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy nem tudjuk elképzelni az európai politikát, az, elkö- az el- nem tudtuk volna elképzelni Juncker elnök nélkül a- az elmúlt évtizedek politikáját. Köszönetet szeretnék önnek mondani nem csak a politikai tevékenységért, hanem azért, mert valódi, európai és humanista. Montesquieu-t idézném, amely összes, összefoglalhatja az elképzelések. Ha valami hasznosat találok hazámban, de ez megkérdőjelezni Európát. Vagy az, ami hasznos lenne Európának, de nem lenne hasznos az emberiségnek, akkor azt nem lépném meg. Ez nagyon jól összegzi önt, jellemzi önt, illetve tevékenységét. Ami az Európai Tanácsot illeti, két megjegyzésem lenne. Először is, teljes mértékben egyetértek az Egyesült Királysággal és a Brexit-tel kapcsolatos álláspontokkal. Nyitottaknak kell lennünk az Egyesült Királyság népét illetően, de meg kell védenünk európai víziónkat. Európa védelme az Egyesült Királyság védelmét is jelenti. Másik megjegyzésem pedig a Balkánra vonatkozik. Azt gondolom szégyenletes dolog mindez, Észak-Macedóniával és Albániával meg kellene kezdeni a tárgyalásokat. Szükségük van ránk, és Európára a mi időkben is szükség volt. Úgy érzem, most is ez a helyzet. Köszönöm szépen, Moreno Sánchez úr. Következik egy percben. Köszönöm. Köszönöm, kedves Lanklód, köszönöm, uh, Michel. Bár egy percem van, el kell mondanom, hogy milyen fontos volt a munkájuk a, az európai építkezésben. Spanyolul folytatja hozzászóló. Köszönöm, a Brexit következtében káosz jött létre. Az alsóházban is káosz van. Még mindig úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha elhalasztanánk a Brexitet, ahelyett, hogy kemény legyen ez a Brexit. De meg kell vizsgálnunk a prioritásokat is. Meg kell vizsgálnunk a többéves pénzügyi keretet, és túl kell tekintenünk a GDP-n egyes állam és kormányfők a tanácsülésen azt mondták, hogy ennek prioritásnak kell lennie. Ezen kívül a migráció, az éghajlatváltozás, a digitális programok kihívásaival is szembe kell néznünk, aztán a fiatalok munkanélkülisége, ami hosszú távú, ezzel is foglalkoznunk kell. Stratégiára van szükségünk, meg kell erősítenünk a hagyományos ö, ö, európai politikákat, mint a területi kohézió vagy a ö, közös agrárpolitika egyszerűen nem ürülhet ki a vidék. Köszönöm szépen, Kelly úr következik egy percen, parancsoljam. Köszönöm szépen. Egy héttel ezelőtt volt a tanácsülése, és hát beszélnünk kell Halloweenról, a tökökről, a szellemekről, mindenhol szellemeket látunk, és a emberek a Halloween szellemét viszik tovább, és a halállal foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy a kilépési megállapodás kapcsán is el kell gondolkodnunk. Most már három éve vártunk, de hogyha most további három hetet várunk, vagy három hónapot, az még mindig jobb, mint hogyha kapkodunk és rossz döntéseket hozunk. Miután ezt bevezettem, az új megállapodás rosszabb, jobb, mint a rendezetlen kilépés és Johnson miniszterelnök úr és Barnier úr mindenképpen ö, dicséretet érdemel, hogy gyorsan sikerült megállapodásra jutni, de ha mennyiben időre van szükség, akkor inkább dolgozunk jól. González Ponz és mások is elmondták, hogy ö, ö, előttem, hogy Juncker úrnak sokkal tartozunk, kiváló vezető volt az elmúlt öt évben, és úgy gondolom, hogy Európa nevében büszkék lehetünk önre is hálásak. Kedves kollégák, most tényleg 20, nehéz rész következik, 22-en vannak, heten kaphatnak majd szót. Kircosz úr az első, aki szót kap. Köszönöm szépen. Merkel asszony és Macron úr nem értenek egyet Szíria kérdésében, nem értenek egyet a bővítés ügyében, a több éves pénzügyi keretben, az török fenyegetés ügyében sem, és az abban sem, hogy hogyan szálljanak szembe Oroszországgal. Tehát egy meglehetősen kakofónia uralkodik Európában, ami meggyengít bennünket. Most pedig szeretnék köszönetet mondani Juncker úrnak, amit hazám Görögország érdekében tett, most függetlenül attól, hogy milyen politikai táborhoz tartozom. Juncker elnök úr szereti Görögországot, és szereti a görög népet, és megérti az érzéseinket. És úgy gondolom, hogy önzetlenül támogatott bennünket, és szeretett bennünket mindig is. Ward asszony. Uh, thank you, President Köszönöm szépen, elnök asszony, az Európai Tanács egy játszmát játszik. Itt eredményeket ért el, és Brexit ügyében Johnsonnal eh, tárgyal, de igazából Albánia és Észak-Macedónia kérdésében nem volt hajlandó erősíteni az európai projektet. Az Egyesült Királyságban van egy miniszterelnök, aki nem tartja be a szavát de, és még ígéretet tettünk Albániának, Észak-Macedóniának, de a mi ígéretünket nem tartjuk be, ez egy történelmi tévedés. Ami az Egyesült Királyságot illeti, milyen nemzetközi szerződés az, amelyet megfelelő vizsgálat nélkül kell átverni egy parlamenten. Igenis, az Európai Parlamentnek is foglalkoznia ezzel még a kérdéssel, és kellő időt kell szánnunk arra, hogy megvizsgáljuk az eredményeket, elgondolkodjunk azon, hogy elfogadjuk vagy elutasítsuk. A Brexit nem múlik magától el. Úgy gondolom, hogy ez csak a kezdet vége, és nem a vég kezdete. Most jön az igazán nehéz időszak. Ansip úr. Elnök asszony, kedves Jean-Claude, kedves kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani neked, Jean-Claude, a csodálatos vezetésért, de most nézzük a Brexitet. A Brexit referendumot követően Londonból különböző jelek érkeztek. A Brexit, Brexit. A ki, az ki. A, a, nem, a nincs megállapodás jobb, mint a rossz megállapodás. Az elmúlt öt évben az alelnök úr volt a felelős az európai piacért, én gyakorlati kérdése